sor a szavazásra a, erről a dokumentumról. Egy bejelentésem lenne, a 231-es házszabály 4. paragrafusa értelmében a tegnapi ö, korrigendummal kapcsolatban nem jelentkezett, nem érkezett ö, szavazás